Mes chers collègues, la séance. Tehát kollégák, megnyitom az ülést. Nos, át kell térnünk most már a napi rendre. Mindenki tudatában van-e annak, hogy mi történt a líbiai partok mellett tegnap 700 új áldozatot követelt ez az esemény, akik Európa felé tartottak, hogy elmeneküljenek a nyomorúság elől, a háború elől. Hogy együttérzésünket kifejezzük ezen áldozatokkal és családtagjaikkal, és ezen népekkel, azt javasolnám önöknek, hogy tartsunk egy perces néma vigyázálást. nous ne pourrons nous en tenir egy egy perces néma felállás e, után elmondhatom, hogy egy újabb e, hajó szerencsétlenség esetében nem tudjuk, hogy lesznek-e most áldozatok, tehát mindenféleképpen foglalkoznia kell az Európai Uniónak a bevándorlás problémakörével, és egyrésztről ehhez arra van szükség, hogy a kormányok, illetve az Európai Unió világosabb kötelezettségvállalásokat tegyenek, és mindenképpen ennek költségvetési vonzatai is vannak. Matthias asszony kért szót? Uh, Köszönöm, elnök úr. Az egyperces csend másodpercei alatt, amelyben megemlékeztünk a földkörültengeren lezolt tragédiára, amely héten harmadszor történt. Több mint ezer ember halt meg. Ugyanezen pillanatokban, mikor elkezdjük a szavazást, a civil szervezetek a Luxemburg téren tüntetnek és kérik az Európai Parlament képviselőit, hogy csatlakozzanak hozzájuk, szolidaritásokat kifejezve az áldozatokkal szemben. Úgyhogy azt kérem, hogy itt van ez itt mellettünk, hogy menjünk ki, 10 percre kifejezve egyetértésünket, szolidaritásunkat, és aztán folytassuk a szavazást, miután visszatérünk a parlament épületébe. Nem, je crois Szonyom, azt hiszem, hogy a szolidaritásunknak már kifejezést adtunk ezzel az egyperces néma vigyázálással. Tudatában vagyok a helyzet súlyosságának, és úgy vélem, hogy amit a legjobbat tehetünk parlamenti képviselőként, az az, hogy ezen aggodalmainkat szavazatunkkal fejezzük ki, és főleg jelentősebb pénzügyi forrásokkal, hogy Európa végre intézkedéseket foganatosítsunk, és ez vitathatatlanul prioritást jelent ehhez sokkal erőteljesebb politikai összhangra van szükség. Ha megengedik, áttérek a napirendre először is. Szeretném megtudni, hogy egyetértenek-e a rendel, nincsen kifogás ezzel szemben. Ellenőrizzük hogy a március 26-ai jegyzőkönyvvel kapcsolatban nincs különleges megjegyzős, és ha nincs, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük, ez a helyzet. Most pedig szeretném megadni a szót Roberto Gualtierinek, hiszen ő fogja elnökölni a szavazást a feladat megosztásban. Jó magam vagyok, aki megnyitom és lezárom ürést, Roberto. Jean. Köszönöm, Jean. Azt hiszem, egyből ugorhatunk a szavazásra. Először is próbaszavazással kezdjük talán. Tehát próbaszavazásra megnyitom az elektronikus szavazórendszert, kérem szavazzanak. Mr. Fernandez. Elle est en train d'arriver, ma carte de vote. Szavazókártyám úton van, elnök úr. Okay. We can close. Zárhatom a szavazást, kedves kollégák. Igen, úgy tűnik működik a rendszer, akkor lássunk neki a szavazásnak. Az A kompromisszummal kezdeném, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. F kompromisszum, részenként szavazunk három részben. Első rész, tehát F kompromisszum első része mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk harmadik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 672-es módosítóítani mellette 14. oldalon tartunk a szavazólistában, mindenki oda tud szavazni. Lesz külön szavazásra vonatkozó kérelmek az utolsó pillanatban érkeztek. 14. oldal 672-es módosítanítány mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 739-essel folytatjuk, ez a 15. odon található. 739-essel tehát mellette. 739-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A G kompromisszumra ugrunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk K kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 879 és a kont 39-es megegyező módosító indítványok mellette Jól látom, első a szavazás, akkor a lapszámot nem mondom, tehát 879 per kont 39 és mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. N kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ó kompromisszum, szóbeli módosítóval kiegészítve az áldétól érkezett, szóbeli módosító indítványt szavazásra bocsájtom mellette, ellene csak a az ALDE szóbeli módosítójáról szavazzunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az O-ról szavazunk mellette, nem, nem, nem két részről szavaztunk, tehát az O kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2019 es módosítóval folytatjuk. Mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1033-as két részben szavazzunk. Első rész, tehát 1033-as első része mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Második rész mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Igen. Sajnálom, nem hallom. A mi listánkon az 1033-asnak nem volt kész része, úgyhogy nem is tudom, miről szavaztunk itt, elnök úr. A titkárság kapott egy kérést, pont az önök frakciójától egyébként, hogy két részben szavazzunk erről. De mindegy is, mert nem fogadtuk el. Jó. Regi 28 assal folytatjuk. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum mellette, bocsánat, bocsánat, a P-t két részben szavazunk erről, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végkompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Dupla végkompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. X kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Y viszont mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. AA kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AE kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AF kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AG kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, itt nincs. 1466-os módosítóról szavazunk. No. There is the Article 20 to be voted with uh, individual uh, uh, article uh, amendments. So, 1, 4, 6. 1466-os with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block. Lehet blogban szavazni az összes módosítóról a 20-as cikk tárgyában. A jelentéstevő ellene van. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. A egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A I kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadó. A I bis mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A János kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A Károly kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A László kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A Mária kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A Nóra kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A Olga kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A pál kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A P bis mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most van még egy A P ter kompromisszumunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. AP Quarter negy, negyedik verzió mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A Q mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A Robert mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A Sándor mellette, Tehát a Sándor mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk a Sándor Bisz szóbeli módosítóval kiegészítve. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk a szóbelit, most ezzel kiegészítve az AS BIS, mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Mehetünk tovább. AS per mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Parancsoljon, elnök úr, kicsit meglep az ALDE frakciót, nem tájékoztatták, amikor Bister kvartett, ez nincs rajta a mi listánkon, ezek a másodlagos, harmadlagos, negyedleges verziók. Szerintem ezt, ez a verzió az, ami körbejárt, Nem, de az az oka, hogy a politikai frakció kérte. Kérheti részenkénti szavazást a határidő után kicsivel, de nem változott semmi, csak a betűk. Tehát újra címkézte a titkárság ezeket a... Nagyon keveset Elnök úr, nagyon sajnálom. Még ha egy szavazásról lenne egy szó, parlamentben vagyunk, e ház minden tagja kell, hogy tudja, miről szavaz. Nem pusztán arról van szó, hogy átnevezünk dolgokat, a mi szavazólistánkon nincsen semmiféle ilyen számozás. Mi körbeadtuk ezt a szavazólistát minden frakciónak. Minden frakció ugyanezt kapta. Volt idejük kinyomtatni, Önnek biztos az előző verzió van meg. de három háromig körbeadtuk ezeket ezzel a betűzéssel. Azért került elfogadásra, mert az önök frakció, meg egy másik frakció kért külön részenkénti szavazásokat. Ez áll el mögött. Különben nekem is azonnal mi önnek. Vegyük figyelembe azt, hogy az önök frakciója és egy másik frakció kérte ezt. A politikai tanácsadója majd biztos megerősíti, hogy ez a szöveg került háromkor kiküldésre. Elnök úr, fenntartom. Bízom minden munkatársamban. Azért vagyunk olyan elkésve, meg azért van ilyen zűrzavar, mert vasárnap reggel jöttek be a kompromisszumok. Legközelebb az ALDE a szavazás elhalasztását fogja kérni. Jó, lejegyeztük, mondja az elnök ezen majd elgondolkozunk, igyekszünk javítani a munkamenetem. Tehát a Ester mellette ellene elnök úr legalább Agy, hagy keressük meg ezeket nincs meg ez az anyag, nem találjuk nem tudjuk miről szavazunk, vakon szavazunk Gulár asszonynak teljesen igaza van ebben tehát ez a Ester kompromisszum a 14a bekezdés tárgyában. Nincs benne a szavazólistában, mondja Lukke úr. Jó, adtam elég időt mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ha kell, akkor felolvassuk őket majd. Tehát, következő szavazástárgya, AS kváter a 14C bekezdés, új bekezdés tárgyában. Szavazhatunk mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Felolvasom, felolvasom, felolvasom mindenki. Meghal. Tehát, elnök úr, a Kvater 240 ITRE 19, 14C új, az efsz hogy gondoskodjon a körű pénzügyi termékekről, beleértve e, garanciákat, ekvitiket, és azért, hogy a projekt garanciákat rendelkezik, ez a széles körű termék skála révén az EFSI a piaci igényekhez kell alkalmazni, miközben a magánbefektetést kell, hogy bátorítsa a projektekbe. Az EFSI nem válthatja ki a magánszféra finanszírozását, meg azokat a termékeket sem, amelyeket a tagállami bankok tesznek piacra. Katalizált magánszféra finanszírozás biztosít a leghatékonyabb stratégiai felhasználása biztosítva a közpénzeknek és eszközt nyújtva a további kohézió erősítésnek az unió szerte. Ez volna tehát a szöveg. Körbeadtuk háromkor, több mint két órája. Elnök úr, parancsoljon. Nem tudom, hogy mi történt, de nem tájékoztattak minket erről a, ezekről a kompromisszumokról, az utolsó kompromisszumról, tehát nem tudunk részt venni a szavazásra, nem tudom, hogy mi történt, mikor továbbították ezeket a kompromisszumokat a politikai frakciók politikai tanácsadóinak. Hány órakor történt ez? This was... El tudom magyarázni. Pont ugyanaz a szöveg ez, amit a hétvégén körbeadtunk. Az egyetlen változás, amely beállt, az, hogy felosztottuk három részre Mr. Quater. Tehát egyetlen szó sem változott. Fernándes úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Mondanám, hogy ezek a módosítók azok, amelyeket már köröztettünk vasárnap. Nincs itt új kompromisszumról szó. Ezek azok, amiket már vasárnap köröztettünk. Semmi új nincs ezek között. Sir Bullman. Bullman úr, kedves kollégák! teljesen helyén való az, amit társ előadóm kifejtett, és teljesen helytálló az is, amit az elnök kifejtett. Tudom, mennyire nagy, nagyon megterhelő ez az eljárás mindannyiunk számára. A szolgálatok az egész hétvégén dolgoztak annak érdekben, hogy adekvát felkészülési lehetőséget adjanak mindenkinek. Az elmúlt héten, meg hétfőn is, meg kedden is, múlt héten, meg csütörtökön is a legszélesebb alapra helyezkedve minden árnyék előadott bevonva, alakítottuk ki a kompromisszumokat. Tudom, hogy Depré úr is jelen volt, és hát nagy tisztelettel minden, ön, minden hozzászólását beledolgóztuk a szövegbe. Ám meg kell értsen Depré úr, hogy ha egy ilyen nyomás, időnyomás alatt ilyen munkát végzünk el, ilyen nappal dolgoztatva a munkatársakat, minden szakbizottságot figyelembe véve, nem csak a politikai családokat, hanem a külön szakbizottságokat is figyelembe véve, akkor előfordulhat, hogy utolsó órákban egy új eh, rendezése áll fel a szavazólistának. Erről van itt szó. Tehát nem új tartalmakról, hanem új elrendezésről. Tehát tartalmi csúszás nem történt, ahogy Fernández társadalmi is mondotta. Ezért kérem, legyenek megértéssel az irányban, ami persze nyilván nehézé teszi a munkánkat, és szeretnénk megszervezni az előrelépést, amely dokumentumban ölt testet, haladjunk vele. Köszönöm a megértésüket. Thank you, uh, Mrs. Riada. Köszönöm, Riada asszony. Köszönöm, elnök úr. Mi sem kaptuk meg ezt az információt. Tehát nem egy frakciót érint ez az információhiány. Persze szeretnénk lezárni minél hamarabb ezt a munkát, ugyanakkor a demokratikus jogaink nem szabad, hogy sérüljenek, tudunk kell, hogy miről szavazzunk. Mi van, hogyha folytatjuk ezen módosítók nélkül? Uh, I, uh, sorry, I continue to give the floor, but I repeat. Köszönöm, köszönöm, megadom másoknak is a szót, de itt van előttem az az e-mail, amelyet pont ezzel a szavazólistával körbe küldtünk, és minden frakció szerepel a címzettek között. Még egyszer ismétlem tehát. Az egyetlen dolog, ami megváltozott, az az, hogy a tartalom nem változott, csak a forma, tehát beszélhetünk eh, erről, mindegyiket felolvashatom, de a szavazást folytatni fogjuk. Torvász úr következik. Igen, köszönöm. A okozza zavarodást, ahogy Bulman úr is mondta, új sorrendbe rendeztük a módosító indítványokat. de ezen új elnevezések nélkül nagyon nehéz megérteni igazából azt, hogy miről szavazunk. Éppen ezért szerintem sem megfelelő az eljárás. Nem akarok én itt kritizálni senkit, se Bulman, se Fernández kollégákat, hiszen tényleg óriási munkát végeztek, ők is és az asszisztenseik is de hát egyszerűen nem tudjuk követni <laughs> azt, hogy miről szavazunk. Bízunk mi a Bulman és Fernandez kollégákban, hogy nem változott semmi, de hát ha nem tudjuk, hogy mind nem változott, akkor így nagyon nehéz szavazni. Ragaszkodom az, hogy elmagyarázom. Arról beszélünk, hogy átnevezzük a számokat, itt a betűket, csak nagyon kevés számú módos, nagyon kicsi számú módosítóról van szó, nem az összesről is. Ezek kevés számú módosító, én csak a nevet címkéztük át, ám benne van a szavazólistában, amit önök megkaptak. Tehát semmi olyan nincs, amit a frakció ne kapott volna meg formális levélben. Ez minden frakcióra érvényes, úgyhogy nem tudok más gondolni, hogy itt egy politikai, ezek politikai megjegyzések. Nyilvánvaló, hogy csak egy frakcióktól jönnek ezek, holott ugyanazt kapta meg mindenki. E-mailen jött ez, ezek nyílt e-mailek, meg lehet nézni őket. De hát lehet persze lassabban haladni, ám haladjunk. Tehát haladjunk. elnök úr. Ez egy szégyen, gyalázat, mert nem arról van szó, hogy vasárnap este kiküldtek a frakcióznak egy e-mailt, hanem arról is szó van, hogy benne képviselőnek van-e alkalma elolvasni azt, amit kiküldtek. Az idő túl rövid ahhoz, hogy felkészüljünk egy ilyen nagy fontosságú ügyre, tehát ha hétfő délután szavaznak, ha vasárnap este küldték ki, nem lehet szavazni. Ez egy gyalázat. Ön jóváhagyta a napi rendet. Minden frakció jóváhagyta a napi rendet, úgy döntött, hogy szavazzunk. Senki sem kérd, vagy kérdezett semmit. Önnek volt alkalma, minden frakciónak volt, el lehetett volna halasztatni a szavazást. Most már nem lehet, a szavazás során nem lehet, hogy valaki csak, a, akinek nem tetszik a szavazás menete, felvesen ügymedri kérdést. Önnek volt alkalma korábban, nem élt a lehetőséggel, most már szavazunk, nem lehet ezt elakasztani a szavazás során. I will mention in... Minden esetre meg fogom említeni a módosító számát, úgyhogy időben tudnak egyeztetni, és megadom az időt, ha kell, utána nézzenek. Tehát nagyon kevés ügyről van szó, nem látják, úgyhogy nagy hűhót csinálunk gyakorlatilag semmiből ez a helyzet itt. Tehát, megyünk. Tova. Hova is? AS 5-ös Krinkresz 5-ös verzió, amelynek tárgya a 14 dénes új bekezdés. Okay. Az Ample szakbizottság 15 ös akkor mellette Szavazunk most AS5-ös verzió, 14 dénes bekezdés, amely a Foglalkoztatási Bizottság 15-ös módosítójára alapul. Menjenek oda, nézzék meg. 15-ös számú m Meg lesz az. Tizennégy dénes. Most már belőtték, hogy mi az, ugye? Mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. A T kompromisszum, A Tamás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A U BIS kompromisszum, nem, A U, A U BUL 16-os preambulum bekezdésről szól. 16-os preambulum pont. 1-6. A UL mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A U bis 16A preambulum pont mellette ellene tartózkodók megadom a módosítót hozzá, felolvasom. Tehát a UBIS a kult hatos módosítója. A kult kultúrszakból csak hatos módosítóan alapuló kompromisszumról van szó. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A V 16-os preambulumpontról szól, a Veronika 16-os preambulum ponton. Hát ez elnézést. Akkor eljönnek ide. Én elnökölök, felolvasom az, amiről, van, amiről szavazunk. A V17-es preambulum pont 7, 337, 341, 7-es, 341, AFKO 9, KULT 7-es, IMKO 8, MPL 23-as, ezeket fedi le. 17-es mellette, ellen, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A dupla V kompromisszum a 18-as preambulum pont tárgyában az lefedi a 8-as 3, 3, 4, 9, 349, 350, 51, 354, 355, ITRE 28-as. Erről tájékozódhattak. Mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Most jön a 359-es módosító szóbeli módosítóval kiegészítve. Először a szóbeliről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A szóbeli módosító maga volt, amiről szavaztunk, nem kell külön szavazni. A X kompromisszum, amely a 19-es preambulum pontról szól, lefedi a 366, 376, 374, 377 és M 25-öst. X mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 3, 8, van kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A Y kompromisszum a 20-as preambulum pontról szól, voltak éppen a 383 as szó mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A Y bis kompromisszum a 20-as A preambulum pont tárgyában, amely a 380, 381 és ITRA 32-es módosító alapul. Mellette ele tartózkodók elfogadtuk. A Y ter 20B preambulumpontról szól. Ez lefedi 385-öst, 389-es, Tran 11-est, Agri 12-es és M 26-ost fedi le. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább. AI Kvarter 20-as preambulum pontról szól, 20 C-ről, 388-asról szól, ám lefedi a 373-ast is. A Y4-es verzió mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A Z kompromisszum 21-es preambuló pont lefedi a 93, 93, 94, itt 40, 34-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. A Z bis. 21 a preambulum pontról szól. Lefedi. Itt a regi 11-es, 398, 395, Ample 21-es alapul. Mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most jön a BA kompromisszum, mellette Elmondom mi az. B. A 22-es preambulumpontról szól. Tehát azért tettük bele, hogy ne veszem a többit. Tehát BA 22-es preambulumpont lefedi a 4-es, 405-ös, 406-ost. Mellette lényeg az, hogy megtudják, melyik az. Nem kell mindig újra feltalálni. Ezt a próbát megoldottuk az előző szavazólistáról. A lényeg az, hogy belőjék, melyik szám mit jelent. Tudják, hogy szavazhatnak. Tehát nekem nem kell meggyőzzenek, hogy változunk a neve. Hadd éljek javaslott elnök úr! Jó lenne, hogyha higadnánk egy kicsit, mert nem nagyon jól reagálnak erre a felvetésünkre, nem veszi figyelembe azt, hogy nem értjük, miről van szó. Elnök, én felolvasok minden módosítót, én csak azt mondom, amit a kollégája mondott, az mutatja, hogy megtalálta a módosítót, csak más számon szerepelt az előző szavazó listán, ezt a gondot kifejtették, most meg az a fontos, most már, hogy minden képviselő tudja, melyik módosító van, melyik, melyik szavazólistán. Tehát most a B Ára szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. BB. 24-es preambulum pontról szól, és lefedi a 420-ast, és a kont 8-asét. 24-es. BB. Mellette, ellene. tartozkodok Elfogadtuk. Megyünk tovább. BC kompromisszum. 25-ös preambulum pontról szól. Lefedi a 10-est, 422-es, 423-as, 424-es, 426-es, 428-es, 431-es, Kont 9, AFKO 15, ITRE 36 és REGI 19 módosítókat. BC kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most megyünk tovább. 432-es módosító. Szóbeli módosítóval kiegészítve. Először tehát a szubeli módosítóról szavazunk, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Haladunk tovább. Itre 38. Nem. BD. Kompromisszum, bocsánat, BD, Béla Dániel, 26-os preambulumpontról szól lefedi a 11-es, 436-os, 438-os, 440-es, 442-es, 449, KON 10, KUT 8, M30-as módosítókat. BD. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Most megyünk az ittre 38-asára részenként fogunk szavazni. Az a 38-asról két részben szavazzunk, első rész mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk, második rész, itt a 38 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Most megyünk tovább. BE kompromisszum Béla elemér, 27-es preambulumotról szól, lefedi a következő módosítókat. 452, 453, 455, Tran 14, Itra 39. Béla elemér. Mellette, ellene. Felolvassam? 27-es preambulumpanban, ez nem új, korán sem, csak most BE néven szerepel. Az egyetlen módosító 27-es preambulum pontról, az egyetlen más nincs, úgyhogy könnyen megtalálják. Köszönöm. Mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Béla Ferenc. 28-as preambulum pont csak a 12-es módostól alapít, alapul mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Béla Gábor. Részekként fogunk szavazni, ezt a konzervatívok kérték. 29-es módos preambulum pontra vonatkozik, és lefedi 13-as 470, 451, 473, 475, 479, 481, 484, itt 40-es, Andy 21 és Trump 15-ös módosítókat. Béla Gábor, részeként szavazunk róla. Első részről szavazunk, anélkül tehát egy különös tekintettel rugalmassági eszközre. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész. Mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk. Megyünk tovább. BH kompromisszum. 30 es preambulum pontról szól. 491-es, 492-es és KON 12-es. Ezeket foglalja magában. Mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Béla Imre. 31-es preambulum pont lefedi a következőket. 493, 495, 496, 497, 499, Ample 32-es, Kon 13 módosítókat. Béla Imre mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Béla Jolán, 32-es Ötszázegy, Kult 10, Itre 9, Itre 41-es, 17 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Béla Károly, 33 preambulum pont, 14, 506, MV 23 pont 15 módosítókról szól mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kompromisszum Béla Lajos, 34-es preambulum pontról szól, 517, kont 16-os és tran 17-es módosítókról mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Béla Mária, 35-ös preambulum pontról, 523 asról szól mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. hivatkozásokról fogunk szavazni most. 81-es módosító. Ugye jól mondom? Nem. Ez a címről szól. Először a hivatkozás, aztán jön a cím. Lehet blogban szavazni, ha lehet, ugye lehet? Tehát blogban szavazunk. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. Most a 77-esről szavazzunk. Még most a címnél tartunk. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 78. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 79. Mellette, ellene, tartózkodók. Elvetettük. 80. Mellette, ellene, tartózkodók. Elvetettük. Köszönöm. Most szavazhatunk a teljes szövegről, a módosított szövegről. Név szerinti szavazásra bocsájtom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 66 mellette, 13 ellene, 9 tartózkodással. Még várjuk a tapsa, most adjuk a végszavazást a jogalkotási javaslatról, szinte népszavazással történik, ez megnyitom. Lezárom. 69 mellette, 13 a 6 tartózkodás. Most pedig arra döntés összehozunk, hogy a tanácsal elkezdjük a tárgyalást a 73-as szabály alapján. Ki van mellette? Nem, név szerint a szavazásra kell bocsátani. Bocsánat, megnyitom a szavazást. Lezárom. 71. Mellette 6 ellene 11 tartózkodás. Abszolút többség született tehát. Elkezdhetjük a triológust. Gratulálok. Congratulations to the rapporteurs. I give... a most megadom a szót. Merci Roberto. Je... Köszönöm Roberto. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy tudatában kell, hogy legyünk annak a teljesítménynek, annak az eredménynek, amit itt most elértünk, mivel a bizottság középette mégpedig január 13-án ezt a szövegtervezetét, mi pedig a szöveg egészéről szavazunk, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat a tanácssal. Szeretnék tehát gratulálni jelentéstevőinknek, Bulman úrnak és Fernandes úrnak, az összes jelentéstevőnek, és mindenkinek, aki részt vett ezen szöveg kidolgozásában. 3000 módosító megmutatja, hogy mennyire hatalmas kihívást jelentett ez, és mégis elértük ezt az eredményt. Szeretném kifejezni örömömet azon bizalmat illetően, amely uralkodott a szakbizottságaink között, hiszen 13 szakbizottság vonódott be ebbe a munkába, a két társult szakbizottság, az ECON és a BAGY, és két szakbizottság az eljárási szabályzat 54-es cikke alapján, 9, cikk, 9 szakbizottság pedig az 55-ös cikk alapján. Tehát megfeltünk ennek a kihívásnak, szeretnék tehát gratulálni a jelentéstevőknek, és gratulálok a titkárság munkatársainak, akik rendkívüli munkát végeztek, kérem, hogy tapsoljuk meg őket. Ils ont travaillé pratiquement 24 heures. Gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztak a hét minden napján, beleértve a szombatot és a vasárnapot. Értem tehát, hogy nem volt könnyű a dolgunk mai nap, a mai napon, hogy a szöveg minden egyes részletét megtaláljuk itt a szavazás alatt, de azt hiszem, hogy bíznunk kell a jelentéstevőinkben. Az elnökség szemre sem volt könnyű a feladat. Gratulálok Robertónak de sikerült elérnünk a célunkat, nagyon szép teljesítmény volt ez, tehát június 24-én majd lefolytatjuk a tárgyalásokat addig a tanácssal, és a delegáció minden egyes tagja számára azt hiszem, hogy fontos, hogy a tanács is kifejezésre jutassa bizalmát és megértését, hiszen itt nagyon nagy tétről van szó, Itt ugyanis európai hitelekről van szó, főként a, a Connecting European Facility és a Horizon 2020 köréből. A jelentéstevők hozzá kívánnak szólni most, Bulman úr. Bulman úr, köszönöm szépen, csatlakozni szeretnék a köszönetnyilvánítás szavaihoz, és José Manuel Fernandesnek szeretnék először köszönetet mondani a társjelentéstevőnek. Két szakbizottság volt, és itt még nagyon sok más szakbizottság is részt vett a munkában. Köszönetet mondok az együttműködésért, a stílusért és a tartalomért, ezen együttműködés során és a kölcsönös bizalomért is. Köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek is, nem csupán a fő szakbizottságokban, hanem azon, azon szakbizottságokban is, amelyek véleményt szolgáltattak ez a munkához, nagy munkát végeztek. valami jött létre, mely túlmutat a szakbizottságokon és a politikai családokon, mint, tehát túlmegy azon, mint amit eredetileg terveztünk, és csatlakoznék az elnök úrhoz, a titkások munkatársainak, a tolmácsoknak, fordítóknak szintén köszönetet szeretnék mondani, akik a szöveggel foglalkoztak, szintén nagy munkát végeztek, és még egyszer szeretném elmondani, hogy a két szakbizottsági titkásság, amelyek itt képviselve vannak, nos, ők maguk kímélette nélkül segítettek abban, hogy ez a projekt valósággá váljék, és most a két elnöknek is köszönetet mondok, akik egy nehéz ülést vezettek le. Azt hiszem erős a mandátumunk, egységes a parlament, és ez az erős mandátum segít abban, hogy ezt a projektet sikerre vezessük. Köszönöm. Mr. Fernández. Fernández úr. Köszönöm. Nos, én is köszönetet szeretnék mondani de ezen köszönetnyilvánítások már elhangzottak, tehát az idővel takarékoskodva szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, és köszönöm azt a módot is, ahogyan vezették ezt a munkát, köszönöm a, az elnyék jelentéstevők magatartását, és bizonyos vagyok benne, hogy ezen jelentésben tükröződik a parlament beállítottsága, véleménye, a képviselők nagy része megtalálja saját véleményét ebben az anyagban. Ez egy körű egyetértésen nyugszik és következetes is. Ez a nagy többség, amely támogatja a jelentést, lehetővé teszi majd számunkra, hogy elkezdjük a tárgyalásokat, ezt lendülettel és bizalommal tudjuk megtenni, és azt is megmutatja, hogy a parlament óhajtja a Juncker tervet, és megismétlem azokat a szavakat, amik itt már elhangzottak. Köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek ebben a folyamatban. Köszönetet mondok a nehéz és kemény munkáért, és néha erőszakos folyamatok is voltak, de mindenképpen a végeredmény kiváló. Jó. Köszönöm. Szeretném közölni, hogy a 73-as házszabály értelmében a tárgyalási csapatot az elnök, az előadók, illetve a vezető előadók az értékes bizottságban alkotják majd, illetve az elnökök értekezletének döntése értelmében az 54-es házszabály értelmében a, a, az ITRE transzakbizottságok is részt vesznek majd a tárgyalásokban. Az 5-2 tól e pontig, illetve az érintett cikkeket tekintetében részt vesznek a tárgyalások. Megerősített 5-3 plusz státuszt élveznek majd. 5-ös, 4-es, 14-es cikkek tekintetében persze csak. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ezzel lezárhatom a mai ülést, köszönöm mindenkinek a részét. Köszönöm